szerepelnek. Stelios Kologlu kollégát a Fejlesztési Bizottságba, és Kostos Krizogonos kollégát az Alkotmányügyi Bizottságba jelölik. Van-e ellenvetés, megjegyzés ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor ezzel az ő kinevezésüket megerősítem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tribünön az EU